szönteni őket itt a parlament körében. Most pedig a szavazat magyarázatok következnek. Elég sok uh, ilyenre kerül sor, úgyhogy nagyon be fogom tartatni a rendelkezésre álló idejét mindenkinek, és kikapcsolom a mikrofont, hogyha ez letelt. Az első a buzutív jelentéssel kapcsolatban Rode úr következik egy percben. Formand, øh, revisionen af Frontex-forordningen, som jo er det, der styrer bevogtningen af vores øh, ydre grænser. Köszönöm a szót. A Frontex szabályozásának felülvizsgálata rendkívül fontos. A rendeletből kitűnt, hogy milyen nagy nyomás nehezedik a Frontexre Természetesen közösek a határaink, és ami a Dán liberális pártot illeti, már hangsúlyoztuk azt, hogy nagyon fontos, hogy minden ország hozzájáruljon a közös határok felülvizsgálatához, őrzéséhez. Ez nagyon fontos, nem csak azért, mert ezt ígértük a választási kampány során, hanem azért, mert külső határainkról van szó, amelyek közösségünk keretét határozzák meg. Ennek szimbolikus határa is van. Köszönöm szépen, Itala úr következik. Itala in the chamber? Itala úr itt van a teremben? Ha nem, akkor Borgézió úr következik, parancsoljon. Ő sincs itt. Akkor Fidánca úr következik, ha itt van. Mastella úr viszont jelen van, úgyhogy övé a szó. Una delle prerogative dello spazio comune di libertà az Európai Unió közös szabadság, igazságosság és jog térségének célja az, hogy megfelelő védelmet biztosítsunk mindenki számára. Nyilván integrált kezelésre van szükség, és koordinált megközelítésre ehhez. Ezért elengedhetetlenül szükséges, hogy közös szabályokat alkalmazzunk, jobban együttműködjenek a tagállamok, és jobban koordinálják erőfeszítéseiket, valamint megfelelően koordinálják forrásfelhasználásukat. A legfontosabb az, hogy a tagállamok szolidaritásán alapuljon az együttműködés, különösen a szomszédos országok vonatkozásában, hiszen gaz, földrajzi elhelyezkedésük miatt ők kell, hogy szembenézzenek a bevándorló hullámmal, mint például Olaszország. A javaslat, amely a Frontex működését szabályozza, erre irányul, ezen kívül fontos a hatékonyság javítása is. Nem látom a következő hozzászólónkat sem, úgyhogy a következő jelentés következik, megint Ródi úr. Tak for det. Med denne egen initiativbetænkning hilser vi kommissionens grønbog om revision. Köszönöm szépen a szót. A bizottsági zöldkönyvről van szó itt, illetve a pénzintézetek felügyeletének más aspektusairól. Átláthatóságra és minőségi munkára van szükség a vállalatok auditálása során. Ez nagyon fontos a pénzpiacok számára, illetve arra, hogy jobban hozzá lehessen férni a forrásokhoz. auditálók munkájának minősége is nagyon fontos. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr, a szót. Ami a könyvvizsgálók, az auditorok munkáját illeti, nekünk nehéz tapasztalataink vannak és Frank Ryan, aki nagyon fontos posztot tölt be ebben a hatóságban, elmondta, hogy milyen ellentmondásos a helyzet, hogy ez egyszerűen összeomlottak a bankok, és ezeket a ki nem fizetett hiteleket áthárítják másokra. Azt mondták, hogy nem az ő feladatuk, hogy felhívják a figyelmet azon kockázatokra, amelyek az auditálás során esetleg felvetődhetnek, mint például a kockázatok összpontosulása eh, például a 2004-2007 közötti időszakban eh, a különböző ír pénzintézeteknél. Ugyanakkor nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk eh, auditálóink munkájára vonatkozó szabályainkat, ezeket esetleg változtatni kell, és utalni Bárnyi biztos úrra, aki arra utalt, hogy nagyon kevesen foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Köszönöm szépen. Elnök úr, egyszerűen őrület lenne, hogyha ugyanazt megismételnénk, remélve, hogy ugyanoda jutunk. Gyakorlatilag a Simpson család is ezt tette, amikor valamilyen elektromos játékokkal játszottak, csak hogy erre utaljak. Nos, az emberek, az országoknak különböző ö, szükségeik van, szükségleteik vannak, és ö, ö, még több ö, adóságot próbálunk a nyakukba varni. Ez egyszerűen nem megoldás. Valószínűleg nemzeti szinten nem sikerült megoldani a problémákat, hát akkor hozzuk létre ugyanazt a helyzetet európai szinten is. A folyamat során pedig sajnos eladtuk a jövőnket másoknak. Nos, Jonathan Swift is azt írta, hogy az embernek saját kezében vannak a jövő kulcsai. Nagyon fontos ez. Nagyon remélem, hogy az Eurobondnak nem ez lesz a sorsa. Köszönöm. Right. Mr. Kelly, one minute. Kelly úr, egy percben, tessék parancsoljon. Elnök úr, a cím már maga a cím, a javaslat címem azt a benyomást kelti, minthogyha a krízist meghaladtuk volna. Azonban sajnos jelenleg nem tudjuk, hogy a krízis elején vagyunk-e, közepén járunk-e, vagy esetleg már a végén. Minél gyorsabban véget ér a krízis, annál jobb, és vannak tanulságok, amelyeket érdemes levonni, megtanulni. Különösen a könyvvizsgálatem szempontjából. Meg Guinness asszony beszélt az ír szempontból, és ezzel egyetértek. Szélesebb körben azonban üdvözölni szeretném a lengyel elnök felszólalását. Azt hiszem, hogy több ilyen pozitív kitekintésre van szükségünk, hiszen úgy gondolom, hogy egyet kell vele értenünk, hogy a stabilitásra van szükség ahhoz, hogy meghaladjuk a krízist. Minél többet kell tennünk annak érdekében, hogy a krízist magunk mögé hagyjuk, és soha többé ne kínozzon bennünket. Köszönöm szépen. A Bauer jelentésről Róde úr kap szót, tessék parancsoljon. Er- Elnök úr, a nők nagyobb veszélyben vannak, hogy elszegényednek, mint a férfiak, gyakrabban munkanélkülivé válnak, alacsonyabb a nyugdíjuk, még akkor is, hogyha magasabb képzettséget rendelkeznek, de képzettséggel rendelkeznek, és ugyanakkor tovább élnek, így nagyobb a kockázata annak, hogy egyedül maradnak. De kérdem én, hogy az Európai Uniónak mi a csoda köze van ehhez az egész ügyhöz? Nem értem. A válaszok és a nők számára biztosított speciális intézkedéseket nem értem. Egyszerűen azonos feltételeket kell teremteni mindenki számára munkaerőpiacon, mindenkinek ugyanúgy hozzá kell férnie a munkahelyekhez, azonos esélyeket kell kapniuk, és azonos fizetést kell biztosítani számunkra azonos munkáért. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés nagyon hasznos, hiszen világosan körvonalazza a idősödő, nyugdíjkorhatároz közeledő nők helyzetét. Ugyanakkor a problémát be kell ágyazni szélesebb kontextusba. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a jövő következő évet a generáció közötti szolidaritás évének eh, nevezték ki, hiszen ez valóban egy probléma a fiatalabb nők és férfiak számára is egyébként probléma ez, hiszen eh, szükségünk lesz arra, hogyha öregekké válunk, hogy valaki gondozom bennünket, ahogy a mai öregeknek is erre szükségük van a jelentés jó munkát végez, hogyha megoldásokat körvonalazza, de ugyanakkor a társadalomnak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy párbasz, párbeszédet folytasson a, pár, a társadalmon belül, biztosítandó, hogy eh, a nyugdíjak értékállók legyenek, és persze a takarékossági intézkedések során ez egy különösen nehéz vitának ígérkezik. Köszönöm szépen, Pirillo úr, egy percben colgo con piacere l'attenzione rivolta dal parlamento alla situazione delle donne prossime. köszönöm örömmel vettem hogy a parlament felülvizsgálja a nyugdjkorhatárhoz közeledő nők helyzetének ügyét. Fontos téma ez, mert fontos része az Európai Unió szakpolitikáknak, különösen tekintet arra, hogy a nők tovább élnek, mint a férfiak. Ez az első lépés az irányba, hogy az európai tagállamok figyelmét felhívjuk erre a jelenségre, illetve hogy éljünk a nők biztosított a lehetőséggel, akik szerepet vállalhatnak a gondozásban és a társadalomban. Megfelelő foglalkoztatási alapok révén kell megnyitni a nők számára a munkahelyeket. Ami a nyugdíjrendszert illeti, hadd ismételjem meg az Európai Bizottsághoz címzett felhívásomat, arra vonatkozóan, hogy a vezessen be a befizetésekre vonatkozó védelmi rendszereket, mert hogy a férfiak és nők közötti különbségekkel tekintettel kell lennünk. Thank you, uh, Mr. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok számadat jól ismert ebben a jelentésben például a 17,5%-os férfi és nők közötti fizetés bérkülönbség, ám nem vagyok megdöbbenve abban, hogy a saját korcsoportomban 50-55 év között a, alig kb. kétharmada a nők jövedelme a férfiakának. Döbbenetes szám ez. Nem csak azt mutatja, hogy ebben a korcsoportban a nők még jobban lemaradnak a férfiaktól, hanem hatalmas kihatással van a nyugdíjukra is nőknek, azaz időskorban nagyobb veszélyet látják az elszegényedésnek. Ugyanakkor a nők gondozásban vállalt szerepét illetően nem ö, szeretnék olyan társadalomban élni, amely a nők a gondozásban vállalt szerepét és idejét nem veszi figyelembe és ezek a nők különösen elszegényedhetnek. Roder képviselőtársam az egyenlő esélyegyenlőségről beszél. A dolog nem ilyen egyszerű, a, hanem a, a további gondot, figyelmet igényel. Elnök, köszönöm, Ákárt jelentésben Ródi úri a szó. I 2008 vedtog vi et direktiv om maling på det civile handels... Köszönöm a szót. elfogadtuk a közgazdítésre irányuló irányelv tagállami végrehajtását, és ez most már benne van, és benne lesz a nemzeti jogalkotásban. Nagyon fontos ez minden tagállam számára, a bíróságok szempontjából, de több mediációra van szükség, és ami a nemzeti gyakorlatokat illeti, további intézkedésekre van szükség, amelynek segítségével többet tudunk róla. Köszönöm szépen. Arányberzi jelentés következik. Az első hozzászóló Dolc asszony. Köszönöm, elnök úr. Az én tapasztalatom Észak-Írországban az, hogy az önkéntes moduláció nagyon jó volt a gazdák számára, mert újra lehetett osztani azt a pénzt, amit tőlük bevettünk a kisebb csoportjának, a gazdáknak. Ezt megtapasztaltuk Észak-Írországban. Persze a programtól függően voltak olyan gazdák, akik nem fair versenyel kellett szembenézniük, és ezért sokan úgy gondolják, hogy ez egyáltalán nem fair, és jobban szeretnék, hogyha a moduláció nem is létezne. A közvetlen kifizetések nagyon fontosak a gazdák számára Észak-Írországban, és az egész gazdaság számára is egyszerű az adminisztrációja, és legalább fair elbánást biztosít minden gazdaság számára. Hennon úr. Elnök úr, a mai szavazást azzal kezdtünk, hogy elavult irányelveket vontunk vissza. Hogy gondolkozom ezen, hát hatalmas hatása lett ezeknek. Lehetne mindent visszavonni, kezdve a kappal magával a jelentés kapcsán. Csodálatos, 21. századbeli fogalom, hogy az ártámogatással lehet a mezőgazdaságot meghatározni. Vagy a halász, halászati politika, mert marxista alapokon áll a hozzáférés, egyenlő hozzáférés a forrásokhoz. Aztán az exporttámogatások, aztán a szabályozott munkaórák. Mind ar- arról szól, hogy nem megválasztott uh, hivatalnokok, technokraták döntenek alapkérdésében az Európai Unióról. Erről szól minden körbenézve látjuk ezeket az elavult elemeit egy, egy lejárt kornak. A tervezett gazdaság, az államilag megtervezett ö, gazdaság. A, az maga a fogalom, hogy a nagy az jó, már az elavult, elavultá vált. Ezáltal Indonézia, Indonézia gazdagabb volna, mint Szingapúr. Szing- egészében látnunk kell, hogy a technológiaváltozás leelőzte, maga mögött hagyta az egész európai projektet. Elnök. Azt hiszem, úgy értettem, hogy a pihenéshez való egyenjogról beszél, a resortról és nem a resource-ról. Rosszul értettem önt. No de, menjünk tovább. A zsadó jelentés. Szuszta úr az első hozzászóló. Eh, signor Presidente, onorevoli... Elnök úr, kész, tisztelt kollégák! Ez a kezdeményezés a gazdaságunkat, a reálgazdaságunkat szándékszik támogatni, súlyos krízis idején. Különösen akkor kell ezt üdvözölni, amikor a célunk az, hogy a versenyképességet támogatjuk. Köszönettel tartozom Zsadó kollégának és a többi jelentéstevőnek, hogy megkaptuk ezt a jelentést, amelyben az átláthatóbb kezelésről és a bürokratikus terhek megszüntetéséről van szó. Nagyon fontos, hogy a többi állam is aláírja ezeket a kezdeményezéseket, kereskedelmi partnereink azonos feltételeket teremtsenek a gazdaság szereplőinek, megakadályozandó, hogy Európa ne kerüljön kereskedelmi háttérbe egy olyan ágazatban, amely a világkereskedelem 10%-ának teszik ki. Köszönöm. Antonio C. képviselő, parancsoljon. Nos, elnök úr, az ipari projektek mint egy fele, amelyeket a fejlődő országokban építettek ki, illetve folytatnak le, ezeket különböző ügynökségek támogatják, export hiteleket kapnak. Ugyanakkor ezek nagyon nagy szociális kockázattal járnak. Éppen ezért világosan kell látni, hogy hogyan működik ez a jelenség, hiszen ezen országokban az átláthatóságra vonatkozó szabályok nem érvényesülnek. Ez ellentmond a mi környezetvédelmi politikánknak. Éppen ezért célra vezető volna hogy ezt a jelenséget mélyebben vizsgáljuk meg. A kockázatot tisztázni kell, de ugyanakkor átlátható, világos szabályokra van szükségünk annak érdekében, hogy a pénzügyi támogatás ezen formájával foglalkozni tudjunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hanan képviselő kapszót. Elnök úr, hogyha egy cég úgy működne, hogy a legjobb ügyfeleit fizetni ennen maga, akkor ez nem volna nagyon sikeres, már pedig az Európai Unióban az export hitelek rendszere így működik. Sajnos, kedves kollégák, ez bizony nem működik. A 70-es évek közepén az Európai Unió a világ GDP-nek 46%-át eh, tette ki, és 2020-ban ez 15% lesz. Mit akarunk tenni annak érdekében, hogy gazdaságunk növekedjen? Nos, a bizottság maga adott válasz Günther Verheugen belső piaci biztos annó azt mondta, hogy az EU-n u-m belül 600 milliárd euróra tehető a belső forgalom, de ugyanakkor az Európai Bizottság más adatai alapján a belső piac 120 milliárdos kereskedelmet folytat. Már ez azt jelenti, hogy a bizottság maga sem érti, hogy mennyibe kerül a belső piac fenntartása, illetve hogy mennyi hasznot húz. Elnök úr, a, nem az országok kereskednek egymással, hanem cégek kereskednek egymással. Éppen ezért fontos, hogy a politika kihátráljon a kereskedelemből. Most pedig a Bütikófer jelentésekre, jelentésre térünk rá, tessék parancsoljon a megadom a felszólalónak a szót. Mangel på råstofferne i sig selv øh, denne øh, store udfordring. Men problemet er jo også, at mange... Elnök úr, a probléma a, a tárolásból ered. Az Európai Unió belül nem mindenhol ugyanaz a szabály. Opkøbsmekanisme. Det har vi faktisk prøvet før. Fontos tehát, hogy az Európai Unió egységes szabályokat hozzon ezen a területen, hiszen az nyersanyag politikai stratégia nagyon fontos a WTO-n belül, és más szervezeteken belül is biztosítani kell, hogy egy olyan politikát folytathassunk, amely átlátható és eh, egységes hozzáférést biztosít mindenki számára. Biztosítanunk kell ugyanakkor, hogy a piacok döntsenek, eh, és ne a bürokraták. Köszönöm. Grazie, Presidente. Ritengo che... Köszönöm szépen, elnök úr. Azon a véleményen vagyok, hogyha az egészet hatékonyan szeretnénk megszervezni, akkor nem elegendő csak a GDP-re gondolni, gondolnunk kell a szociálpolitikára, a fejlesztési politikára is. Az emberi jogokról szóló jogszabályok, a szociális felelősségvállalás a vállalatok tekintetében mindez részét kell, hogy képezze a megállapodásnak. Fontos az európai innovációs politika e tekintetben, amelynek célja, hogy egész sor olyan intézkedést foganatosítson, amelyel megvalósítható a nyersanyagok jobb felhasználása, új technológiák fejleszthetők ki a különböző nyersanyagok újrahasznosítására, és megfelelő megállapodásokat kell kötni az EON kívüli beszállítókkal is. Döntő minden bizonyal az, hogy az innováció területén elősegítsük a foglalkoztatást. Bélenor. Zarządzanie polityką surowcową jest jednym... Köszönöm szépen. Nagyon lényeges politikáról van szó, a közösségünk egyik leglényegesebb politikájáról, hiszen bizonyos források nagyon szűkösek, és éppen ezért óriási politikai kihívással állunk szemben. Éppen ezért egyetértek azzal a megoldással, amelyet javasolnak ezen források forgalmazására. Nagyon lényeges az, hogy előrelátható és átlátható módon kezeljük a nyersanyagokat. Azok a célkitűzések, amelyek az iparon nyugszanak, természetesen hozzá kell, hogy férjenek a, nyú, a nyersanyagokhoz. Innovatív, hosszú távú megoldásokra van szükség a nyersanyag politikában hiszen csak is így tudjuk a hozzáférést biztosítani, és azt, hogy az európai vállalatok versenyképesek maradjanak. Az iparpolitikában ennek nagyon nagy a jelentősége. Kaspari úr. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt kolléganők és kollégák, megszavaztam a Bütikófer jelentést, mert szerintem tartalmilag helyes irányba mutat. Azonban hiányolom azt, hogy mi európai parlamentként a célok megvalósításánál nem szereplünk ellenőrző szervként. Nagyon hálás lennék, hogyha Európai Parlamentként az elkövetkezendő hónapokban elgondolkoznánk azon, hogy ezt a témát ne csak a bizottsághoz intézett követelésként fogalmazunk meg, hanem megvalósításában ellenőrzést is szeretnénk kapni. És azt is meg kell nézni, hogy hogyan férhetünk hozzá jobban az ellenőrzési funkcióhoz. A jelentés ezzel nem foglalkozott. Köszönöm. Antonio Ciur. Signor Presidente, accolgo con favore... Elnök úr, nagyon eh, nagy örömmel fogadom Bütikefer úr jelentését. Az Európai Uniónak igen erős ipari alapokra van szüksége a jövőbeni jövekedés érdekében, e, és ez nem lesz lehetséges megfelelő nyersengellátás nélkül, mint hogy úgy tűnik, hogy nincs közös megközelítés a nemzetközi szintéren. Bizony bennünket büntet ez a helyzet. Hogy tudjuk a saját érdekeinket e, fenntartani, érvényre jutatni e, Kínával szemben például, más országokat is említhetnék. Egy közös európai stratégia nélkül úgy gondolom, hogy előttünk áll el egy óriási nyersanyagválság, és ha megnézzük az európai külső szolgálatok jövőjét, bizony ez is hozzájárulhat a helyzetek javításához. Elnök Mikulényi képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Amíg a nyersanyagok stratégiáról beszélünk, és megpróbáljuk Európában ezt megvitatni. Közben arra is figyelni kell, hogy mit teszünk saját magunk. Egyértelmű, hogy a legegyszerűbb forrás a hulladék. Ehm, ha megnézzük a, ennek a tendenciáit az Európai Unióban, e, e, növekszik ennek a felhasználása, de nagyon sok tagállam még mindig a hulladék nagy részét e, kidobja, elfecsérli azok az iparágak, amelyek a feldolgozáson és a gyártáson alapulnak, és nem a fejlesztésen, azoknak továbbra is a hulladékok feldolgozására kellene alapozniuk a fejlődésüket. Így tudnának hozzájárulni a stratégiánkhoz, és a gazdaságot is így szolgálnák. Szeretném, hogy a bizottság ebben aktívabb szerepet vállalnak. Köszönöm. Köszönöm elnök úr. Azért támogattam ezt a jelentést, mert a vállalkozásainak nyersanyagokra van szüksége, azonban hangsúlyozni szerettem volna, hogy az egyik kulcsfontosságú nyersanyag, amelyről nem beszéltünk, a, a, a föld e, az élelmiszer biztonsági és e, élelmezős biztonsági szempontból ugyanolyan fontos ez, mint az energia és a klímaügyek szempontjából. És az egyik legnagyobb e, aggály az a, tulajdonképpen a föld felvásárlás amikor a nagy cégek, globális cégek a fejlődő világban fölvásárolják a földeket, aminek óriási nagy következményei vannak az ott élőkre nézve. E, fontos a föld terület használat kérdés az Európai Unióban, de ugyanilyen fontos a fejlődő országokban, fejlődő világban és az Európai Unió fejlesztési politikájának a kontextusában. Ez nagyon is részét képezi a nyersanyagok eh, eh, témakörének, hiszen nagyon sokszor a föld, a terület az, amely a forrásokat, az egyéb forrásokat is rejti, és ez egyre fontosabb lesz, amikor rájövünk arra, hogy ezek a források kezdenek kimerülni. Elnök, köszönöm, Brüle úrnak adom meg a szót. Grazie, Presidente. In un mercato... Köszönöm szépen, elnök úr. Egy globális piacon, amely nagyon változékony, ami az árakat illeti, ahol a pénzpiacok egyre nagyobb befolyással bírnak, úgy vélem, egy stratégiai európai keret a nyersanyagok számára nem üdvözlendő. Ki szeretném emelni, hogy a mai szavazás nyomán is megmutatkozott, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség a pénzpiacokon, ami a nyersanyagokat illeti többek között. Ugyanakkor nagyon nagy figyelmet fordítottunk az ellátási nehézségekre, ami a kis és középvállalatokat illeti, és éppen ezért nagyon fontos a versenyképesség védelme. Nagyon nagy jelentőséggel bír, hogy figyelmünket a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokra fordítottuk a harmadik országok és az Európai Unió között, és hogy ott olyan záradékok szerepeljenek, amelyek az emberi jogok védelmére irányulnak, valamint a vállalati felelősségvállalásra. Murphy úr, köszönöm elnök úr. Nem szavaztam meg a nyersanyag stratégiáról szóló jelentést, hiszen az európai nyersanyagpolitika azt jelenti, hogy elraboljuk másoktól a nyersanyagokat. Itt senki nem törődik azzal a nagyvállalatok részéről azzal, hogy milyen tragikus hatása van ennek a politikának a környezetre és a munkás emberekre. A multinacionális cégek eh, fő felelősek abban, hogy kizsákmányolják a munkásokat eh, azokban az országokban, ahonnan elszedik a nyersanyagokat. És az Európai Külügyi Szolgálatot is ennek az üzleti érdeknek a szolgálatába állítják. A nagy üzlet befolyása óriási erre az intézményre. És jó néhány képviselő is emögött az agresszív politika mögött áll. Ahelyett, hogy a nyersanyagok a nagyvállalatok élet helyzetét könnyítsék meg, és a multinacionális vállalatok helyzetét könnyítsék meg. Inkább arra kellene használni, hogy mindenki életszínvonalon nőjön. Köszönöm szépen, most akkor átérünk a következő jelentésre, a Fekete-tengeri halászatra. Milána úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna a támogatásunkra biztosítani a pozitív jelentést ezen eh, jelentése kapcsolatban. Olaszország kétségtelenül ugyanilyen javaslatokat tett más formokon is. Abszolút mértékben életfontosságú, hogy szorosabb figyelemmel kísérjük a halászati politikát, azt a halászati politikát, amely az európai vizekre, például az Adrei tengerre eh, vonatkozik különféle eh, eh, szabályok élnek itt, EU-s és nem EU-s országok eh, szabályai, olyan országokról is szó van, amelyek nem csatlakoztak meg az Európai Unióhoz. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy vannak új fejlemények is, például létrehoztunk egy európai partőrséget, közös partőrséget, amely rendkívül fontos a tengerünk biztosítása, a halászaink és a fogyasztóink biztosítása értelmében. Elnök, következő jelentésre rá, rátérünk, és Ródi úrnak adom meg a szót. A Deep Water Horizon på sin plads, at vi i EU gennemgår vores lovgivning på området. Nogle er- Óriási katasztrófa volt a Deepwater Horizon katasztrófai, emlékszünk rá. És most olyan szabályokat vezettünk be Európában is, amelyekkel rendelkezik az Egyesült Államok. És felelősséget kell viselnünk a regionális együttműködés tekintetében, az egész Európai Uniós térségben. Kristály tisztának kell lennünk, hogy ki az, aki fizet, és hogy ténylegesen független szakértőket alkalmazunk. Köszönöm. Morkunajte Mikulénen asszony következik. A Užgauti. Deja, tradiciniuose grėžiniuose naftos ir dujų mažėja. A globális igény egyre nagyobb az olaj és a gáz igényében. Azonban eh, a források szűkösek. És eh, most pedig az a helyzet, hogy eh, a tenger alatti olaj- és gázmezők feltárására tértek át. Ez sokkal veszélyesebb, mint a hagyományos olajbányászat. A mexikói öbölben történt katasztrófa is ezt igazolja. Óriási erőfeszítésbe és rengeteg pénzbe került elzárni ezt a vezetéket. Nagyon fontos az, hogy megfelelő időben megfelelő szakemberek dolgozzanak a helyszínen. Figyelmüket most néhány aspektusra hívnám fel. A környezetszennyezés nem ismeri az államhatárokat. Tehát éppen ezért a harmadik országokban lévő projekteket is lehetőleg európai vagy amerikai normák szerint kell kezelni. A megfelelő kártérítésről is gondoskodni kell, amennyiben mégiscsak valamilyen tragédia történik. Ne csak a bányászatra figyeljünk, hanem a szállításra is. Köszönöm, Pirilló úr. Sí, grazie, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt kollégek. A mai szavazás révén tettünk egy lépést a biztonság és az ellenőrzés javítása felé, ami a nyílt tengeri tevékenységeket illeti, főként a kőolaj és földgáz kitermelésével kapcsolatosan, így elkerülhetők a 2010-es évihez hasonló balesetek. Ez a baleset sok ember áldozatot követett és hatalmas környezeti károkat okozott. Pozitívnak tekintem azt a javaslatot, hogy legyen egy koordináló eszköz a, a polgári védelemben és védelemben és ne, nemzetek feletti szervezet révén valósuljon ez meg. Azt hiszem, ezáltal egy jobb együttműködés valósulhat meg az ellenőrző szervek között. Közös normákat tudunk létrehozni az Európai Uniós szint számára egy fórum, amely a nyíltengeri tevékenységek ellenőrzésével foglalkozik, szintén jó kezdeményezés lenne. Köszönöm, elnök úr. A Gulf, a mexikai öbölben bekövetkezett eh, katasztrófa rámutatott arra, hogy mennyire fontos a biztonság eh, garantálása közös erőfeszítésekkel, annak ellenére, hogy eh, az északi tengeren vannak bizonyos védelmi rendszerek, E, jó néhány széles eseményre került ott sor, ezért szükség van arra, hogy közös és koherens jogi intézkedéseket is alkalmazzunk annak biztosítására, hogy a biztonság mindenek előtt érvényre juthasson. Ezért fontos, hogy a környezetet és az emberi életet is védjük. Biztosítanunk kell azt, többek között, hogy ennek eh, során együttműködünk a szomszédainkkal. Különösen a földközi-tengeri eh, eh, szomszédokra gondolok, de ugyanígy Norvégiára, az Egyesült Államokra. Átlátható közös intézkedésekre van szükség, amelyek gazdasági előnyöket is hoznak, és nagyobb biztonságot eredményeznek, ezért támogatom ezt a jelentést. Bartolocci úrnak adom meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. A mexikai öböl egy évvel ezelőtti katasztrófája eh, arra késztette az Európai Bizottságot, hogy elgondolkodjék, milyen módon tudja az offshore tevékenységeket ellenőrzés alá vonni. Az Európai Unió szeretné kifejezni, hogy milyen állásponton is van, eh, olyan szöveget akar elfogadni, amely meghatározza, hogy milyen pénzügyi és biztonsági intézkedésekre van szükség ilyen jelentős kockázatok kezelésére. Ezért az Európai Uniónak mindenképpen támogatnia kell az offshore tevékenységek ügyének további vizsgálatát, és szeretnénk, hogyha a bizottság magasabb szintű nemzetközi koordinációt próbálna késztetni, bátorítani, eljárások szintjén, de ugyanígy akár új testületek létrehozására is szükség lehet, amelyek nem aknázhatják alá az alapvető pénzügyi célkitűzéseket. Lényeg az, hogy magasabb szintű felelősségvállalást kell elérnünk az adott területen tevékenykedő cégek részéről. Meg kell erősítenünk az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség jogosultságait és a hatékonyságát. Ezért fontos, hogy elfogadjuk a jelentést, és pozitív legyen az eredmény, ezért támogatjuk a kezdeményezést. Köszönöm, áttérünk a Janakudakis jelentésre. Aztán a úr az első felszóló. Elnök úr, nagyon lényeges az, hogy elismerjük, hogy a nők nagyon lényegesek a munkavilágában és hogy különleges támogatásban kell, hogy részesüljenek konkrét eszközök segítségével, hiszen csak is így tudnak megfelelő módon részt venni a munka világában. Nagyon fontos az, hogy a diszkriminációt is megszüntessük. Üdvözöltük a jelentést, hiszen elismerik a KKV-k jelentőségét, és különféle problémákat is megismerhettünk a jelentésből a dolgozó nők az Európai Unió gazdaságához jelentős mértékben járulnak hozzá. Minden tagállam elfogadott már különleges megközelítéseket, hogy hogyan támogassa a nőket. A nők problémái országról országra változó, a kulturális különbségek is vannak az európai országok között, és eh, éppen ezért fontos az, hogy foglalkozzunk vele. Róde úr? Köszönöm. Elmondhatjuk, hogy nagyon nehéz az, hogy ne értsünk egyet itt a jelentés fő gondolataival. Tehát nagyon sok vállalkozónőt látunk, aki kiváló módon járul hozzá a gazdasághoz. A különféle tagállamok különféle intézkedéseket foganatosítottak, hogy a munkát és a családot minél könnyebben összeegyeztethessék a nők, és a parlamentben is jelentős figyelmet szentelnek erre a témára. Igazából miért főleg a női vállalkozókat célozzuk itt meg? Nem lehet egyáltalán kijelenteni, hogy mindenki nek járnak bizonyos jó keretfeltételek? Tehát szerintem a KKV-k helyzetét a nemtől függetlenül is meg kell könnyítenünk, attól függetlenül, hogy nő vagy férfi vezeti. Meg Guinness asszony. I'm still here. Én még itt vagyok, elnök úr, köszönöm, hogy felszólított. Szeretném megragadni az alkalmat annak elmondására, hogy miközben a nők ügyére figyelünk a vállalkozás terén, a legfontosabb probléma a nők és a férfiak számára a gazdaságban most a hitel hozzáférhetősége. A Írországban a mi egyik hivatalunk azt arról beszél, hogy miközben kevés a hitek lehetőség közben sok olyan cég van, aki fél attól, hogy további eladósodatságnak tegye ki magát. Tehát alaposabban meg kell néznünk, hogy mi történik akkor, amikor a vállalkozások hitelt kérnek. Nem csak arról van szó, hogy elutasítják a hitek kérelmüket, hanem arról is szó van, hogy annyira hosszú az eljárás, annyira hosszú a, sok a bürokrácia, annyira sokáig tart, hogy olyan sok cég elveszíti elbátortlanodik, gyakorlatilag nem viszi végig a hitelkérelmét, és tulajdonképpen nem, odáig se érnek el, hogy a hitelüket elutasítsák, hanem egyszerűen, ö, egyszerűen nem megy végig az ügy. Ezt alaposabban ö, meg kell nézni, mert hogyha nincs elég hitel, akkor se a férfiak, se a nők nem lehetnek vállalkozók. Elnök, köszönöm, Harkin asszony. Köszönöm, elnök úr. Nos, ennek a jelentésnek a, az ajánlásai támogathatják valóban a nők vállalkozását. Ez azonban a férfiaknak és az egész gazdaságnak is jót fog tenni, hiszen tíz nőből csak egy vállalkozó, szemben a férfiak négyes arányához tízből négy férfi vállalkozó az én saját országomban, és több általam ismert országban is ha egy vállalkozó kilép a vállalkozói szektorból, akkor semmiféle társadalombiztosítási jogosultságai nincsenek. Tehát nem véletlen, hogy a nők nem szívesen indítanak saját vállalkozást. Nyilván ez tagállami ügy, azonban úgy gondolom, hogy meg kellene nézni ezt a problémát alaposabban. Másrészt szeretném azt is a mikrofinanszírozási programot E, úgy gondolom, hogy ez a 25 ezer eurós e, e, maximális értékű mikrohitelekről van szó, vállalkozók számára. A saját országom ehhez az alaphoz nem folyamodott idáig, Írország nem használt ezt a lehetőséget. Szeretném saját országomat és másokat is megkérni arra, hogy használják ezt a lehetőséget a saját új kezdő vállalkozóik és mások támogatására. Elnök Kelly képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nos, úgy gondolom, hogy ez a jelentés olyasmi, amit üdvözölhetek, mondta a felszólaló gélül. Ugyanakkor érdemes megnézni azt is, hogy hány nő van vezető szerepben azok között a cégek között, amelyek a legnagyobb gazdasági válságokat kiváltották, és azt látjuk, hogy nem sok. Eh, semmi, se fizikai, se eh, lelki oka nincs annak, hogy, eh, hogy nők ne játszanak szerepet a felső vezetésében a cégeknek. Bizonyos szakmák terén lehetnek ilyen korlátozások, de a felső vezetésben abszolút nincsenek ilyenek. Végül azt kellene mondanom, hogy ha Lehman Brothers-t úgy ismernék, hogy Lehman Sisters, akkor könnyen lehet, hogy nem lennék abban a helyzetben, mint amelyben most vagyunk. Tehát nagyon sok mindent kell tennünk, fontos, hogy a nőknek lehetősége legyen ahhoz, hogy hozzájáruljanak a vállalkozáshoz. Köszönöm szépen, fejezi be írő a képviselő. Elnök, végül Klász asszony. Mikro. Nicht wegen der Sache, sondern weil ich immer mindig amellett állok ki, hogy jogi biztonságot hozzunk létre. A kis és középvállalatoknak rendszerint nincsen megfelelő vezetőségük, és a tagállamok sem részvényesek az ő esetükben, ezért korrektnek kell lennünk. Igenis támogatom azt, hogy megfelelő számú nő vegyen részt a vezető grémiumokban, de hát ezeknek létezniük kell először is. Összességében üdvözlendőnek tartom a jelentést. A nők önállósága nem egy probléma megoldását jelenti, ugyanis a nők fontos gazdasági tényezőt képeznek, és támogatni kell az ő részvételüket a különböző vállalatokban, hiszen ők más megközelítést alkalmaznak, átláthatóbb finanszírozást támogatnak, és lépésről lépésre haladnak előre. A szociális biztonság is rendkívül fontos kérdés, illetve annak biztosítása, ezért egy phasing in, lehetőségét kell biztosítani, tehát hogy valaki a saját szociális biztonságát lépésről lépésre teremthesse meg. Ez minden bizonyal segíteni a nők önállósodását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mielőtt berekeztem az ülést, szeretném elmondani, hogy a galérián fiatal embereket látnak, és szeretném nekik is elmondani, hogy a reggeli ülés elhúzódott, mert eh, egy jelentésről szavaztunk, de vissza küldték a bizottsághoz, és most eh, be kell fejeznünk. Tehát tudom, hogy messziről jöttek az Európai Parlamentbe, üdvözöljük Önöket, és nagyon sajnálom, hogy eh, most befejeztjük, de köszönjük, hogy vették a fáradtságot, és eljöttek ide, és most berekeztem az ülést. Háromkor folytatjuk.